Allora iniziamo la riunione della Commissione eh, Affari Costituzionali. Kezdjük meg az Alkotmányügyi Szakbizottság ülését. Szokás szerint tájékoztatni szeretném a kollégákat, hogy ülésünket közvetlenül közvetítjük az interneten. Két témáról lesz szavazás. Az egyik az Európai Parlament rendelete, a 966-2012-es rendelet módosításáról van szó az európai politikai pártok finanszírozása tárgyában. Meg is kezdhetjük a szavazást. Először is eh, a 12-es módosítóról szavazunk. Aki mellette van, emelje fel a kezét. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadva. A következő módosítót, a 13-ast visszavonták, tehát arról nem szavazunk, és szavazhatunk is a 14-es módosítóról Scholz tollából. Ez egy szóbeli módosító, 14-es mellette ki van ellene, tartózkodók elfogadva. Aztán itt van az E kompromisszumos módosító, aki mellette van, emelje fel a kezét. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadva. Akkor gyorsan hát is térhetünk a kettes módosítóra, mert az 1-es, 15-ös, 16-os le vannak fedve, tehát kettes módosító ki van mellette, kérem emelje fel a kezét, ki van ellene, tartózkodók elfogadva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, ötös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 17-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hatos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 18-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ez volt a 20-as, 21-es, 21-es, azonos a 22-essel, tehát ez mind a kettő érvényes ez a szavazás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 23-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 7-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 8-as, itt egy külön szavazás van. Először a 22-es cikk 7-es albekezdés a sérelme nélkül, mondat nélkül szavazunk a módosítóról. Ki van az első rész mellett? Kérem emelje fel a kezét. Ki van ellene? Tartózkodók elfogadva. Most pedig a mondat többi részéről mellette ellene tartózkodók elfogadva 24-est lefette a külön szavazás, erről nem kell szavaznunk, 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva 26-os Scholz mellette ellene tartózkodók elfogadva most pedig ah, A 9-es módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 10-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 11-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Most pedig nézzük a zárószavazást. Mellette ki van. Kontrári. Ellene ki van. Tartózkodók akkor 15-en mellette vannak, 5-en ellene, tartózkodók nincsenek, tehát ezzel le is zártuk ezt a szavazást. Gratulálok Guerrero kollégának. A másik szavazás esetében jó magam vagyok a jelentéstevő, két bevezető szót szólnék. A Fejlesztési Szakbizottság azt kérte szakbizottságunktól, hogy értelmezzük az eljárási szabályzatot, hogy megértsük, hogy az általános szabályok, amelyeket kialakítottunk a módosítók sorrendjének megszavazását illetően a plenárison. Itt a 156-os és 161-es cikről van szó. Nos tehát, hogy ezen szabályokat a szakbizottságban is alkalmazni kell-e a szóbeli módosítókra vonatkozóan. Három kérdés vetődött fel lehetséges-e, hogy egy szóbeli módosító módosítson egy másik módosítót? A második kérdés, mindig kötelező -e szavazásra bocsájtani a szóbeli módosítókat, akkor is, hogyha egyetlen képviselő sem ellenzi azokat, vagy ilyen esetben elfogadottnak lehet őket tekíteni, és mi a szavazás sorrendje a szóbeli módosítók esetében. Tehát itt a 161-es cikket kell -e alkalmazni. Ez a vélemény, ami itt van most önök előtt, a következő érvelésen alapszik. A 156-os cikk nem foglalkozik a módosítók módosítóival, az új szóbeli módosító a teljes módosítót helyettesíti, nem változtatja meg a lényeget. Na, akkor is, hogyha egy egyszerűen egy új szóbeli módosítót javaslunk, vagy egy korábbi módosítót kiigazítunk, korrigálunk, akkor is mindig a szöveg módosításairól van szó. Ami az ellenző küszöbértékét illeti, a plenárison az a gyakorlat, hogy 40 képviselő ez a küszöb, a szóbeli módosítót nem fogadják be, hogyha 40 képviselő ellenzi azt. Ez 5%-os küszöbértéket jelent körülbelül. Tehát itt értékelni kell, hogy a szóbeli módosítók akkor is, ha nem vannak lefordítva, vagy a kompromisszumos módosítók, ha nincsenek lefordítva, ezeket is vissza lehet -e utasítani, hogyha a szakbizottság egyötöde ellenzi azokat. Ez a véleménye a jelentéstevőnek, hogy szerintem a legegyszerűbb dolog az, hogy meg kell válaszolni ezt a kérdést, ugyanis hogyha egy szóbeli módosítót nem utasítottunk el, és azt már elfogadottnak tekintjük. Szerintem úgy lehetne ezt a kérdést korrekt módon megoldani, hogy mindenképpen szavaztatunk ezekről. Tehát ne a szakbizottság elnöke döntsön arról, hogy ezekről szavazzanak-e a képviselők, vagy sem. Én ilyen értelemben fogalmaztam meg véleményemet, és kérem, hogy támogassák ezt. Ha valaki a szavazás előtt hozzá kíván szólni, tessék, Dafur. Uh, Elnök úr, úgy gondolom, hogy helyes, hogyha megpróbáljuk ezt az eljárást pontosítani, mert világos egy ideje, hogy a különböző szakbizottságok nagyon eltérő módon közelítik meg a kérdést. Úgy gondolom, hogy az 5%-os szabály a plenáris esetében, ami él, azt a bizottságra is alkalmazni kéne, amikor is ugye szóbeli módosító elleni tiltakozásról van szó. De ezt úgy gondolom, hogy ezt szabályozni kell, és nem a szakbizottsági elnök hatáskörébe utalni, hogy használja ezt a szabályt, vagy nem. Úgy gondolom, hogy azt a kérdést is fel kell vetnünk, hogy külön előjogot előjogi jellegű szerepet adunk-e az elnöknek a tekintetben, hogy elfogadja-e, vagy elutasítja-e a szóbeli módosítókat a módosítók sorában. Egy bonyolult téma esetén én rábíznám a jelentéstevőre, hogy kellően tájékozott módon saját hatáskörön belül ítélje meg, hogy elfogad-e egy módosítót, egy szóbeli módosítót, amelyet egy írásos módosítóhoz nyújtottak be. Nyilvánvaló, hogy a jelentéstevőt mindenképpen meg kell kérdezni a, azzal kapcsolatban, hogy mi a véleménye az adott kérdésről, mielőtt a szakbizottság meghozza a döntését. Azt javasolnám, hogy ezt írjuk bele a levélbe is, hogy normál esetben ugye a jelentéstevőt kérdezik meg arról, hogy mi a véleménye ebben az ügyben. Eh, Lényegében tehát eh, Daf úr eh, a levél kiigazítását kéri, amit már kiosztottam. Most a jelentéstevő véleménye nyilvánvaló, hiszen szakbizottság tagja, tehát ő is bármilyen más taghoz hasonlóan ellenezheti a módosítót. Hogyha később a szakbizottságnak kell dönteni, akkor ez már implicit módon megtörténik. Tehát én helyesnek tartom ezt a megjegyzést, ezt már tartalmazza a válasz megszövegezése, amelyet a szakbizottságunk nyújt. De hogyha úgy tűnik önöknek, hogy nem most szavazzunk, jobb lenne a következő ülésen szavazni, akkor ez is egyszerű szerintem. A jelentéstevő esetében mindenképpen a szóbeli módosító szavazásra bocsátás előtt kell valakinek elleneznie ezt. Hogyha Daffur azt mondja, hogy az én értelmezésem egybeesik az övével, akkor szavazhatunk, aki ezzel a véleményel egyetért, tegye fel a kezét. Ki ellenzi azt, ki tartózkodik, elfogadtuk egyhangulag. Ezzel a szavazások részét be is fejeztük, és előre léphetünk. Itt lennének még a közlemények.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 sono più Allora, riprendiamo i lavori della commissione. Folytassuk szakbizottságunk munkáját annak teljességében. Először is formálisan bejelentem a szakbizottságnak, amit egyébként a szakbizottság már tud, mert nagy részük jelen volt a koordinátori ülésen. Döntöttünk tehát azon kérelemről, hogy két európai politikai párt megegyezését az európai értékekkel kivizsgáljuk, illetve ezen eljárásról való döntést a következő ülésre halasztjuk, amikor is a szakbizottság tagjai betekinthetnek az idevágó lényeges dokumentumokba, és így módon megfelelő dokumentáció alapján tudnak majd dönteni ebben a kérdésben. Ami az éves struktúrált párbeszédet illeti, ezt illetően döntöttünk arról, hogy Sefkovics biztos úrnak levelet küldünk, aki ö, már tájékoztatott arról, hogy a május ülésünkön nem tud ö, részt venni, ugyanakkor egy következő szakbizottság ülésen meg tud majd jelenni. A koordinátorok ö, felhatalmazták az elnököt arra, hogy egy szóbeli kérdéssel éljen a bizottsághoz, esetlegesen a tanácshoz is, együtt az 51-es cikk értelmében a LIBE, illetve Júri szakbizottságokkal. A kérdés tárgya a Stockholmi program végrehajtása. Ezzel kapcsolatosan már egy közös jelentést készítettünk ezen szakbizottságokkal. Azt szeretnénk ugyanis megtudni, hogy hol tart a végrehajtás, illetve milyen nehézségek merültek fel ezzel kapcsolatban. A szóbeli kérdésre májusban kerülhet majd sor, és további dokumentumokra is szükségünk lesz a Stockholmi program félidős felülvizsgálatához. Itt az 51-es cikk értelmében ezzel az anyaggal a három szakbizottság foglalkozik. Az Európollal kapcsolatosan van egy rendelet, nem mi vagyunk az illetékesek, csupán véleményt nyújtunk a jelentéstevő az ALDE soraiból kerül majd ki. Arról is döntöttünk, hogy nem adunk véleményt a költségvetési fegyelemmel kapcsolatosan a 2A pontban, mivel nincsenek alkotmányügyi aspektusai ennek, ami viszont a költségvetés kihatásait illeti a kapacitás fejlesztésre a néppárt soraiból kerül majd ki a jelentéstevő. A jobb jogalkotást illetően a itt az illetékes a Költségvetési Szakbizottság, úgy tűnik számomra. Nem, mégsem, a Jogi Szakbizottság. Nos, az EFD kapta meg ezt a témát. Meg kellett szakítanunk munkáinkat, remélhetőleg a szakbizottság teljesülésén folytathatjuk majd ezt, mert hogy lejárt az időnk, és át kellett térnünk a szavazásra. Nos, a közlemények után át is térünk a 11-es napirendi pontra. Programtervezés, pénzügyi kihatások, a kapacitás építés erősítése céljából. Itt véleményt adunk. Most mégiscsak a Költségvetési Szakbizottság részére, és Elis kolléga, a dokumentum készítője a Költségvetési Szakbizottság júliusban készíti el dokumentumát, nekünk május 28 ig kell kialakítanunk véleményünket. Ez a napi rend szerepel, a mai ülés rendjén ez a téma. Eh, Nos, úgy tűnik, hogy nincsenek meg a feltételei annak, hogy ezt a napirendi pontot megvitassuk. A néppárt kérte, hogy ő jelölhesse ki a jelentéstevőt, ez meg is történt, de a pontot el kell halasztanunk. Punto 5, sì, eh? Certo. Sì, certo. No, 6. 6 allora. Sì, sì. Ecco, e invece di questo punto... Ezen pont helyett viszont visszatérhetünk a napirenden hogy megvizsgáljuk a hatos napirendi pontot, 2014-es költségvetés, három oldalú egyeztetésre szóló mandátum. Tegnap én nem voltam jelen, Lögrip asszony helyettesített. Arról tájékoztattak, hogy ezt a napirendi pontot még nem vitatták meg, már halasztották, tehát most ezt megtesszük. A napirend hatos pontját bocsájtom tehát vitára a három oldalú egyeztetésre szóló mandátum címmel Itt a szakbizottságok két szakaszban avatkozhatnak be, egyrészt véleményformájában, hogy általános iránymutatásokat adjanak a mandátummal kapcsolatosan, és aztán egy későbbi szakaszban módosítók benyújtása révén. Meg is nyitom a vitát tehát ezen napi rendi pontot illetően. Jansen asszony már szót is kért. Messerschmitt is -e? Messzes, mit képviselő úr itt van? Akkor mielőtt a képviselő asszonynak megadnám a szót, hogy is hívják önt? Hát nagyon nehéz az ön neve, nehezen tudom kiejteni, de mindenek előtt Messerschmidt kollégának kell szót adnom, aki a jelentést a vértémának tessék. Uh, thank you, Chair. Uh, I would... Köszönöm, elnök úr. Rövidre fogom, mert már korábban Tárgyaltuk ezt a kérdést, miért elkészítettem volna véleménytervezetemet, ezért csak roppant röviden mondanám el azt, hogy remélhetőleg ez a szöveg tükrözi a kollégák véleményét, kívánságait, javaslatait, hiszen az előző eszmecsere után megpróbáltam mindezeket beépíteni a szövegbe. A legfontosabb témák közül egy párat kiragadnék egy konkrét költségvetési sor készült a jövői választásokra vonatkozóan, ez itt szerepel, illetve az európai állampolgárság évének értékelése is fontos eleme a szövegnek, és a legutóbbi európai parlamenti választás kommunikációs stratégiáról is beszélünk. A választás év költségvetéséről van szó alapvetően, ezért olyan fontos itt az AFKUL szakbizottságban ez számunkra. Nyitott vagyok bármiféle javaslatra természetesen, ha nem tudunk teljesen egyetérteni ez ügyben, akkor biztos vagyok, hogy a módosítók formájában meg tudjuk találni a kompromisszumos megoldást. Köszönöm. Ennek úr mikrofon nélkül. Děkuji za slovo, pane předsedo. Köszönöm, elnök úr, hogy szót kaphattam. A Messerschmitt jelentés a megtakarításokra, a megszorításokra koncentrál. Ugyanakkor a jelenlegi válság időkben, amikor a növekedést és a munkahelyteremtést kell szem előtt tartanunk, nem tudok el egyet érteni a jelentés fő gondolatával. Az aktív állampolgárság évje azt célozza, hogy minden szinten az aktív állampolgári részvételt ösztönözzük. E, ezen kezdeményezéshez e, e, igen komoly várakozásokat fűzünk, főként a választások előtt. Az európai állampolgári párbeszéd célja az, hogy az emberek tudják, hogy mik a jogaik. Ehhez a kommunikációt kell javítani, ugyanakkor attól tartok, hogy az Európai Állampolgárság évének elemzése alapján a tanács által megítélt előirányzatokat nem fogja tudni felhasználni. A 2014-es költségvetésnek munkahelyteremtés pártinak, növekedés pártinak kell lennie. Ez kell, hogy a szemünk előtt lebegjen, például a gyakorlatias eh, szakképzésen keresztül tudjuk eh, a munkahelyteremtés célját és ezzel a gazdasági növekedést is biztosítani, a, ezeket a célokat nem szolgálná egy ilyen költségvetés. 2012 végén a kifizetési előirányzatok hiányát ról beszéltünk, ezért ezeket 2012-ről 2013-ra kell átcsoportosítanunk, tehát 2013-ban ennyi kifizetést kell eszközölnünk. 16 milliárdról van szó egyébként. Módosítani kell az ez évi költségvetést annak érdekében, hogy 2014-re ez ne fordulhasson elő. Végezetül, de nem utolsó sorban az Európai Bizottság kezdeményezésére szólnék amely az Európai Unió költségvetésének saját forrásaira irányul, például a tranzakciós adóból származó bevételek formájában. Ezek nagyon fontos elemei ennek a témának és ennek a szövegnek, ezért a módosítóimba is beépítem ezeket. Készte a parola. Köszönöm, Hefner úr kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövidre fognám, mert azt hiszem, hogy már többször is vitáztunk erről, és itt most nem egy elvi vitába kell bocsátkoznunk. Egyetértek Schmidt úrral alapjában néhány pontot, illetően két pontban viszont némileg más megfogalmazásokat javasolnék, ajánlanék, ezt rögtön el is mondhatom. Ez egyrésztről négyes pont. Nagyon hálás vagyok, hogy a jelentéstevő az európai polgári kezdeményezést felvette a szövegbe és ezt a problémát. Nit initiatives themselves, but also for their communication, würde ich nicht... Äh, Ezen pontot illetően nem csupán a kezdeményezéseket nevezném meg, Bosrohata asszony azt hiszem, hogy ugyanebbe az irányba mutatott felszólalásával a bizottság mostanáig pénzügyi megközelítésével és személyzetével az európai polgári kezdeményezést nem tudja eredményesen lebonyolítani azaz, hogy ez a polgári kezdeményezés valamennyi polgár bevonására irányul, hogyha jövőben pénzügyileg, technikailag és adminisztrációs szempontból nem kerül jobb végrehajtásra, akkor ez kudarc lesz a bizottság számára, tehát erre a célra több forrásra van szükség. And support by the commission. Ezen szavak beillesztését javasolnám a szövegbe. A másik pont, a hetes, nap, hetes pont, ez egy általános lezáró jellegű mondat. Helyesnek tartom, hogy rámutatunk arra, hogy egy olyan időben, amikor nagyon sok tagállam minden szinten takarékoskodásra kényszerül, akkor az európai intézményekben is a takarékosság a költségvetést illetően központérték kell, hogy legyen. Nos, én nem csupán egy oldalt hangsúlyoznék, hanem az egész ö, ö, problémakört, és azt is elmondanám egy időben angolul, folytatom, mert egy módosítót adtam. and increased responsibility the European Parliament needs the proper means and its own resources Äh, anders werden wir nicht in der Lage sein. Különben a parlament nem lesz képes arra, hogy feladatait valóban végre hajtsa. És azt hiszem, hogy mindkét fél kívánalma ez, azt hiszem, hogy erről még beszélhetünk. Az európai polgári kezdeményezés témáját illetően nagyon bizakodó vagyok, azt illetően, hogy a jelentéstevő támogatja a véleményemet. A másik pontot illetően pedig majd közli velem, hogy át tudja venni a véleményemet, ha nem, akkor módosítót nyújtok majd be. Elnök, köszönöm Hefner úr, most pedig Daf úr kap szót. Um. Elnök úr, a hármas bekezdésben a jelentéstevő egy értékelésről beszél, mégpedig 2009-es választásokkal kapcsolatos kommunikációs tragédia kérdései kapcsán. Én úgy tudtam, hogy erről már készült jelentés, és elgondolkoztam, hogy a következő évi választások fényében, és különösen a 2011-es költségvetés tárgyalván nem kellene elgondolkodnunk azon, hogy inkább a 2014-es választások kommunikációs stratégiájával kellene foglalkoznunk. Azt hiszem, hogy meg kellene tudnunk, hogy egyáltalán van-e kommunikációs stratégia. Nem, kollégám, egyetért? Grazie. Allora, onorevole Messerschmidt. Köszönöm, Messerschmidt úr. Önnek adom meg a szót zárszó céljából. Thank you, Chair. Thank you for the... Köszönöm, elnök úr, köszönöm a felszólalásokat. Először is az első felszólalónak mondanám, hogy nagyon fontos a beruházásokra való fókuszálást, de nem tudom, hogy valóban itt kell -e ezzel foglalkoznunk az akkor szakbizottság véleményében. Úgy gondolom, hogy ezzel egy nagy jelentésben kell foglalkozni a végén, amikor majd a plenárison szavazunk. Hefner úr említett két dolgot, az egyik a négyes pont kapcsán. Úgy gondolom, hogy találunk módot ennek megfogalmazására, ugyanakkor vannak bizonyos logisztikai problémáink is, amikor ezt megszövegeztem ugye adott mennyiségű szó számára rendelkezésre, ez nagyon nehéz feladat volt, de lehet, hogy valamiféle módosítással megtalálhatjuk a megoldást ennek a megfogalmazására. Ami a saját forrásokat illeti, én úgy gondolom ösztönösen, hogy ennek inkább a plenáris záró jelentésében kellene szerepelni, és nem itt az AFKO véleményben. Ugye az európai állampolgári kezdeményezés és egyéb kérdések terén érdemes megnézni, hogy mit tudunk lépni. És végül fúrnak. az én elképzelésem az volt, hogy legyen egy értékelése annak, hogy mi, a, mi ment jó, mi ment rosszul a 2009-ben, és nézzük meg, hogy mit tudunk ebből tanulni, de teljesen egyetértek azzal, hogy szükségünk van már most a 2011-es választási kampány kommunikálására. Mit tesz a parlament? Hogyan fogja az állampolgárok tájékozottságát fokozni a választásokkal kapcsolatban. Teljesen egyetetek ezzel az alapgondolattal. A kérdés, hogy ezt hogy fogalmazzuk meg, minden esetre bízom abban teljes mértékben, hogy megtaláljuk ennek a módját. In conclusione... Nos tehát zárásként közölném, hogy ezen véleményt szakbizottságunknak május 28-án kell elfogadnia. Ez azt jelenti, hogy a módosítók benyújtásának határidejét Május 8-a szerda 12 óráig kell megejteni, illetve erre az időpontra kell kitűzni. Most már csak az egyebek napirendi pont marad, úgy tűnik, hogy semmi nincs az alatt a napirendi pont alatt. A következő ülés május 27-e hétfő 15 órától 18.30-ig, illetve május 28-án 9 órától Brüsszelben. Ezzel az ülést berekeztem, de a koordinátori ülést még folytatjuk, hogy lezárhassuk munkánkat.